Okay, colleagues, we'll, we'll, we'll... Rendben, kedves kollégák, csapjunk a lovak közé, és tényleg kezdjük el a mai estülésünket. Szokatlanul késői órán találkozunk ma, nyilván önöknek is feltűnt. Milyen hamarabb elkezdjük, annál hamarabb mehet mindenki haza, beleértve a tolmácsokat is. Talán kezdjük a napi rend elfogadásával, ez az egyes számot viselő napi rendi pont meglepő módon. Köszönöm, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Lássuk akkor a kettes napi rendi pontot. Konfliktusos um, ásványi anyagokról beszélünk. Venta úr óriási erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a rengeteg módosító indítványból egy kompromisszumos csomagáljon össze, remélhetőleg a kemény munkájának köszönhetően gyorsan és zökkenőmentesen mehet majd a szavazás. Venta úr, tényleg csak egy szót szeretem mondani. Venta úr, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden mindenkinek köszönetet szerettem volna mondani a támogatásért, a segítségét, ideértve az előadót is. Hosszú, kemény feladat volt, munkaigényes feladat, de nagyon remélem, hogy a mai szavazásunk a jelentésről visszaigazolja majd az erőfeszítéseket. És a kemény munkánk eredménye megmutatkozhat. Köszönöm szépen. Okay, Köszönöm, köszönöm szépen. Mielőtt folytatjuk a szavazással, talán ellenőrizzük a szavazó rendszert, hogy valóban működik-e. Mondjuk ki van amellett, hogy a 10 alatt befejezzük a szavazást, és ki van ellene, értelemszerűen szavazzanak. A szavazást lezárom. 20 négy leadott szavazat, 21-en szeretnénk befejezni gyorsan a szavazást, ketten nem, egy valaki pedig nem tudja eldönteni. Úgy tűnik, hogy működik akkor tehát a rendszerünk. Ahogy a frakciók nyilván tudják, van előttünk egy kompromisszumos csomag, és az előadó és az ennék előadók azt mondják, hogy szavazzunk a blogban. Egy blokkban szavazhatunk az összes módosító indítványra? Mindenki szemmel elfogadható ez? A kompromisszumos csomagról beszélek, ami mindenkinek megvan a dossziójában. Köszönöm, hát ez így valóban tökéletes és kiváló. 1-től 30-asig kompromisszumokról valamint az azt követő módosítókat, kivéve azokat, amelyeket visszavontak természetesen. Tehát az előttünk fekvő kompromisszumos csovagról szavazzunk, elektronikusan ráadásul, tehát az imént felolvasott csomagról szavazunk, remélem mindenkinek világos, hogy miről. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Jó, akkor lezárom a szavazást. 23-an mellette, senki sem ellenzi, Katanázik nulla tartózkodás. Gratulálunk Venta úrnak, nagy többséggel elfogadtuk ezt. Kiváló a szavazás eredménye. Köszönjük szépen, csodálatos kompromisszum született meg. Bocsánat, van még egy szavazás. egy zárószavazás az így módosított véleménytervezet egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhárman mellette, ketten ellene, senki sem tartózkodott, tehát ugyanazzal az arányjal elfogadtuk. Akkor még egyszer köszönjük Venta úrnak a kemény és kiváló munkát az INTE szakbizottság elé tudjuk ezt terjeszteni. And is there any other business? Van valakinek esetleg még bármi mondani valója? Ha nem, akkor köszönöm mindenkinek, köszönöm a tolmácsoknak. Gyorsak és hatékonyak voltunk, akár csak az előadónk, az árnyék előadónk és a titkárságunk. Köszönöm az együttműködésüket.